Possiamo iniziare i nostri lavori. Akkor kezdjük a munkát. Elnézést kérek a késésért. Egy csomó jogi kérdést meg kellett oldani, de a következő kozákülésre kellett előkészülnünk. Szeretnék emlékeztetni arra szokás szerint, hogy az ülést filmezni és továbbítani fogják az interneten több változást kell jeleznem a napi rend vonatkozásában. Először is azt, hogy ma délután kell szavaznunk az európai szemeszterről, mert az ECON holnap tudja figyelembe venni majd szavazása során a mi eredményünket. A demográfiával kapcsolatban azonban vannak problémáink, mert nem sikerült eddig kompromisszumot kötnünk, most meghallgatunk mindenkit, de ha esetleg holnapra lehetne halasztani 10 órára a szavazást, akkor az már pontosabb eredményt hozna. Egyébként a koordinátorokat is én értesíteni szeretném, hogyha esetleg nem tudnának összeülni ma Galtieri és Czárkovszki képviselőkre vonatkozik ez. Tehát Galtjerinnek is valamilyen problémája van, úgyhogy így nem lehet koordinátori ülést tartani, úgyhogy holnap 9-től 10-ig lenne a koordinátorok ülése, és 10 órakor, hogyha nincs áthághatatlan akadály, akkor a demográfiáról szavazunk 10 órakor, aztán már folytatnánk a rendes napirendnek megfelelően, és 11 órakor az ír minisztert fogadnánk. Hogyha mindenki egyetért, akkor így döntünk. Na, és ennek a jelentést illeti, mivel csak eredeti nyelven állnak rendelkezésre a módosítók, gondolom, hogy jobb lenne, hogyha eszmecserét folytatnánk, és esetleg a módosítókat pontosítaná az előadó, hogyha már megtárgyalásra kerültek. Azt hiszem, hogy talán mindent elmondtam. Tehát ami a parlamentet illető jelentést illeti, itt is január 15-ére született meg a, eredeti verzió, nincs még minden fordítás, úgyhogy remélhetjük, reméljük, hogy később rendelkezésre állnak majd. Akkor maradjunk így. Valaki szeretne szólni, parancsoljon. Sí, presidente, muchas gracias. Feliz año, puesto que es la primera reunión. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután az új évben, 2013-ban ez az első ülése a szakbizottságunknak, a frakcióm messze menően egyetért önnel. Mi is azt gondoljuk, hogy a demográfiai statisztikákkal kapcsolatos szavazást halasszuk el holnapra, holnap délelőtre, és döntsünk arról, hogy kielégítő támogatást kap-e a javaslat, és így tudnak-e a koordinátorok döntést hozni. Tehát én is azt támogatom, hogy halasszuk el a szavazást holnapra, és szerintem ezt a döntést a koordinátorok meghozhatják, hiszen ők akkor holnap reggel fognak találkozni, be kell tartanunk egyébként a napi rendünket, de sor kerülhet az eszmecserére, és a Janakotis jelentést is ma meg tudjuk vitatni. Um, yes, uh... Köszöntök mindenkit, üdvözlök mindenkit, kollégák. Azt hiszem, hogy itt nincs is igazából alternatívánk. Csak az a probléma, hogy rendkívül kevés, kicsi esélyünk van arra, hogy valóban jól tudjunk szavazni erről a nagyon fontos, lényeges kérdésről, a, szél, a lakóhely kérdéséről. És nem tartom jó ötletnek azt, hogy egy ilyen vitát 30 percre sűrítsünk, vagy szűkítsünk le. És amennyiben szükség lenne arra, tekintettel az ügy fontosságára, tehát amennyiben szükséges lenne, hogy a parlament nagyon gyorsan döntsön, akkor egy sürgősségi rendkívüli ülést is közbeiktathatunk ezzel a dossziéval kapcsolatban. Igen, úgy tűnik számomra is, hogy fontos az eszmecsere, úgyhogy a koordinátorok megvitatják holnap délelőtt, és hogyha szükséges még, akkor lesz rendkívüli ülés is ebben a témában. Nos, hogyha más hozzáadni való nincs ehhez a témához, akkor nézzük a hármas pontot, a jegyzőkönyv elfogadása. November 19-éről van szó, 2012. november 19-éről. Ez rendelkezésre áll, mint jegyzőkönyv, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően, amennyiben nincsen tiltakozás, elfogadottnak tekintjük. Akkor Következik a negyedik pont, az európai demográfiai statisztikák. Én vagyok az előadója. Ahogy elmondtam, sajnálatos módon nem sikerült még kompromisszumot kialakítanunk. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e holnap délelőtt, de mindenképpen vagy szavaznunk kell róla, vagy visszaküldeni holnap délelőtt. Ki akar hozzászólni ehhez a témához, ha ki szeretne, megteheti. Eduardo Barredo Capello úr is jelen lesz, és meghallgathatjuk a bizottság véleményét is, illetve jelen is van. Azt hiszem, hogy először a képviselőknek adunk szót. Tegyük, tegyük ezt, ahogy ezt szoktuk, úgyhogy parancsoljon. Sí, gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a téma kapcsán azon kell elgondolkodnunk, hogy ahol még nézetkülönbségek vannak, ott hogyan tudnánk megegyezni. Például a négyes szik tekintetében. Holnap koordinátorok ülése lesz, és addigra a frakciók ezt eldönthetik. Mi a szocialista frakcióban egy kicsit nyugtalanok vagyunk, mert mi készek lennénk egy kompromisszumos módosítót támogatni, ugyanakkor a minősített többségre való hatás tekintetében ö, vannak ellenzői ennek, állítólag jogi oka van annak, hogy ez miért nem lehetséges. A minősített többségre vonatkozó megjegyzése az ellenzőknek oda vezethet, hogy az egyes országokba bevándorló ö, csoportok ö, átalakíthatják a szavazáskori arányokat, kvóta, kvótákat, amelyek jelenleg érvényesek, és erről biztos, hogy beszélni kell még a szavazás előtt, legkésőbb holnap, tehát a minősített többségre vonatkozó rendelkezést valahogy meg kéne őrizni egyfelől, ugyanakkor egy kompromisszumot is ki kéne dolgozni. Egy kompromisszumos módosítót, mert ebben sokan benne lennének. Hasznos lenne tehát, hogyha a frakciók titkárságai mondjuk ma délután összedugnák a fejüket, hogy a holnapi koordinátor külésen érdemben lesz már erről beszélni. is... Elnök úr, az ALDE támogatja a bizottság javaslatát, nem látjuk szükségét annak, hogy bonyolítsuk ezt az alapvetően szakmai jellegű vitát. Tehát mi reméljük, hogy lesz kompromisszum, és számíthatnak ránk, hogyha igen. Thank you. Um, I won't uh, bore you by repeating the sokan viccelődnek itt a statisztikákkal, nekem elegem van ebből, és ugyanakkor van valami igazság alapjuk. A statisztika természeténél fogva kategóriákat alkot, hogy ezek összehasonlíthatók legyenek más kategóriákkal, és külön kezelhetők legyenek. És a korrelációkat ki lehessen mutatni. Amikor a statisztikákat gondosan gyűjtik, vagy az adatokat, akkor az objektivitás ö, érvényesül elvileg. Itt úgy fogalmaz a szöveg, hogy a pártatlanság normáinak meg kell felelni. De már a kategóriák, az adatcsoportok is szubjektívek, amennyiben létrejönnek. Tehát nincs objektív statisztika, és erre vonatkozóan több módosítót is benyújtottunk. Sok példát lehetne sorolni erre. Sok esetben a kategóriákat úgy választják, hogy már bizonyos következtetés van a megalkotóknak a fejében. Egy indokolás, az indokolásban leszögezzük, hogy a magas minősít, minőségű statisztikáknak operatív használhatósága azon is számít, a kategóriáknak, kategóriákat alá kell ezeknek vetni. Általában szubjektív kérdésekre elvileg ö, objektív válaszokat ad a statisztika, de szerintünk a statisztika sem objektív. Ha más kollega nem kíván hozzászólni, akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének, Eduardo Baredo Capellónak, hogy a demográfiai statisztikákról mondja el a bizottság álláspontját. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Barredo nem tudott ma eljönni, én helyettesítem őt a Jurastat részéről. Szerintem világos a helyzet. Nagyon sok, mint például a, a hosszú távú fenntarthatóság értékelése, a többségi szavazás eredménye függ attól, hogy mit döntünk, és persze a fejlesztési stratégiákhoz is felhasznált statisztikák. A rendelet arra irányul, hogy a már eddig is gyűjtött adatokat, amelyeket közmegegyezés alapján gyűjtöttünk és nyújtottuk be a tanácsnak, ezeket még közösebb alapra helyezzék. A tanácsnak ezeket mindig benyújtjuk, az Eurostatnál mindig pontos adatok vannak arról, hogy mekkorák a lakosságok, de eddig összehasonlíthatósági problémák voltak a más statisztikákkal. Ennek a rendeletnek az a célja, hogy a különböző statisztikák összehasonlíthatósága nőjön, és elkerüljük azokat a kínos eseteket, amelyek jelenleg mindennaposak. A négyes cikkben a bizottság hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy mennyire meg kell tartani ezt a négyes cikket a rendeleten belül, és a nem szabad kivenni a szövegből a többségi szavazásra vonatkozó hivatkozást. Miért? Mert ugyanebben a jogalkotási javaslatban a demográfiai adatok a többségi szavazáshoz eleve beszámítatnak, csak az fontos, hogy ezek összehasonlíthatóbbak és pontosabbak legyenek, mint eddig, mert a demográfiai statisztikák eddig is léteztek, amelyek tehát beszámítottak a többségi szavazás rendszerébe. A bizottság tehát ragaszkodik a négyes cikkhez. Lehet, hogy el tudunk fogadni apró átfogalmazást, de a többségi a többségalkotási eljárásra vonatkozó módosításokat nem tudunk elfogadni. A bizottság ragaszkodik ahhoz is, hogy be kell tartani, követni kell a nemzetközi ajánlásokat, a, a lakosság definíciója tekintetében, a szokásos lakhely tekintetében is, amely mindenhol 12 hónap. Ez egy nemzetközi ajánlás, amelyet mi csak követni akarunk, hogy hát illeszkedőbb legyen az európai rendszer a nemzetközi rendszerekhez. Ennyi a bizottság elmondani valója. Köszönöm szépen. Akkor már csak annyi marad hátra, hogy lezárjam ezt a napi rendi pontot. Emlékeztetnék arra, hogy ezt már elmondtam, hogy ha sikerül három oldalú kompromisszumra jutnunk, ha ez még ma délután lehetségesé válik, akkor lezárhatjuk, és holnap délelőtt pedig a koordinátorok szavazhatnak majd 10 órakor, röviden. Ha viszont másfajta döntésre jutnak, akkor elnapoljuk a szavazást. Köszönöm szépen. Nézzük akkor az ötödik napi rendi pontot. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló vitát. Rangel kollega az előadónk, úgyhogy meg is adom neki a szót, hogy a négy módosító indítványról, amelyeket Duff kollega nyújtott be, számoljon be, ö, parancsoljon Rangel kollega. Jó, devo dizer, basicamente... Köszönöm szépen, elnök, assza, ö, elnök úr. Csak egészen röviden. Annyit mondanék, hogy összesen négy módosító érkezett, mind a négyet Andrew Duff kollega nyújtotta be, és kettőt azt hiszem el is tudok fogadni ezek közül. Mégpedig az a véleményem, hogy igenis helytállóak DAF kollega megállapításai. A hatodik pont törlését kéri DAF kollega az éves növekedési jelentése kapcsolatban. A hetedik pont pedig azt írja elő, hogy a priori, több éves szakpolitikai prioritásokat tartalmazó dokumentumot készítsen el. Eztnek a törlését is kéri Dafur, mert attól fél, hogy a hatalmi ágak megosztásának az elvét ezt gyengi, ez gyengítené, a parlament nem szabad, hogy a prioritások tekintetében állást foglaljon. Gondolom ez húzódik meg a módosítók mögött, ezt így meg tudom érteni. Szerintem a gazdaság politika keretében kell, hogy ellenőrzéseket végezzünk, de nem mi legyünk azok, akik megfogalmazzuk a gazdaságpolitikát. A parlament csak ellenőriz de nem alkotja meg a politikát. Ezért ez a két módosító indítvány elfogadható a számomra. Azt gondolom én is, hogy jók ezek a módosítók. Viszont nem tudom ugyanezt elmondani arról a módosítóról, amelyben a javaslat az, hogy a hetedik pont második felét töröljük a képviselők tájékoztatását, az információ továbbadása a képviselőknek. Nos, már tavaly is vitatkoztunk erről, és akkor is leszögeztük, eh, hogy eh, mivel nincs semmi újdonság, eh, ezért jobb lenne megőrizni a jelenlegi helyzetet. Itt a módosítás szerint pedig az utolsó szerint a 17. pont törlését kéri a képviselő. Nos, ezzel sem értek egyet. Szerintem, amíg a gazdaságpolitika területén nincs igazi végrehajtó hatalom, nincs igazi gazdasági kormányzat, hogy így fogalmazzak, addig van értelme annak, hogy a parlament, a bizottság és a tanács között legyen egy intézményközi megállapodás annak érdekében, hogy a demokratikus közös ellenőrzés megvalósulhasson az egész európai szemeszter kapcsán és nem lenne jó törölni ezt a pontot, hiszen tudjuk azt, hogy a bizottság blueprintjében, és az ECO jelentésben is ez a gondolat szerepel, tehát az intézményközi megállapodás gondolata. Természetesen abban egyetértek DAF kollega úr álláspontjával, hogyha már előbbre tartanánk, hogyha tényleg létezne már egy gazdasági kormányzat, egy igazi végrehajtó hatalom, akkor nem lenne szükség erre a szöveg részre. De jelen pillanatban még kétértelmű ez a megfogalmazás, mert ez a folyamat még most zajlik, és ezért az intézményközi megállapodás stabilizáló tényező lenne az egész rendszerben, és éppen ezért kívánatos. Ezért tehát minden további nélkül elfogadom az első két módosító indítványt, a hatodik és a hetedik ponttal kapcsolatban, amelyeket DAF kolléga nyújtott be de sajnos a másik két módosító indítványt eh, mhm. nem tudom elfogadni. Ugye az egyikben a 16. cikk második felének, a, az eh, utolsóban pedig a 17. bekezdésnek a törlését kéri a képviselő, az intézményközi megállapodásról szóló résztörlését kéri. Érdekelne, hogy a kollégáknak mi a véleménye erről, mert lehet, hogy meg tudnak győzni engem. Köszönöm szépen, Messzes, mit kollega is szót kért. Csak Köszönöm szépen, elnök úr. Élnék a lehetőséggel, hogy beszélhetek Dánul. Gratulálok az előadónak. És jónak tartom ezt a véleményt. Nem én vagyok a leglelkesebb híve annak a dolognak, hogy az EU beavatkozzon a tagállamok ügyeibe, de ez a szerződésben ezen a területen benne van, és amit a hatos pontra vonatkozó módosítóban van, az számomra elfogadható. Végül is a nemzeti parlamenteknek van itt a végső felelőssége a költségvetés politika tekintetében. A tízes ponttal ez összefüggésben kezelhető, ahol a nemzeti parlamentek szerepéről van szó. Ez a vélemény szerintem itt gyorsan át fog menni, hamarosan a plenáris elé kerül a jelentés. Itt most már csak az a kérdés, hogy a tagállami parlamentekkel hogyan és mikor egyeztetünk. Mert mi elfogadunk egy jelentést, jó, de utána általában eltűnik a fiókban, senki nem törődik vele többé. Érdemes lenne az elfogadás kapcsán folyamatos, rendszeres egyeztetést kezdeni a nemzeti parlamentekkel, ha más nem az AFKO bizottság szintjén, hogy a tízes pontban szereplő dolgok tényleg valósággá váljanak, mert ez a, az egész kérdésnek szerintem a lényege. Köszönöm Duff úrnak és az előadónak az elvégzett munkát. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Messerschmitt úrra nyilván, abban, hogy komolyabban oda kéne figyelnünk az eddigieknél arra, hogy a, a nemzeti parlamentekkel milyen lesz az együttműködésünk a jövőben. A gazdaságpolitika vonatkozásában az EU közös gazdaság irányítása tekintetében. És különösen a 13-as pont megvalósulása a Fiscal Compact szerződés kapcsán dilemmás, dilemma, mert ez ugyan a mi kompetenciánkba tartozik jelenleg, és nem az Ekon bizottsághoz csupán. az alkotmányos vonatkozásai annak, hogy hogyan szervezzük meg az együttműködést a nemzeti parlamentekkel, az igenis a mi kompetenciánk, erről tehát egyeztetnünk kéne még. Köszönöm Paulónak és Franzsónak, hogy elfogadták az első két módosítómat a véleményéhez. Tudatában kell lennünk annak, hogy a bizottság, parlament, tagállamok kompetenciái szétválnak. A parlament azt szeretné ezen paragrafusok kapcsán elérni, de ez nem lesz könnyű. hogy hatékony, gyakorlatias legyen majd a megvalósulás. A hármas módosítóról. Én a bekezdés második részének törlését javasoltam, mert ez a keret megállapodásra hivatkozna, de végül is azt is el tudom fogadni, hogy ha ezt mégis megtartjuk, vissza tudom vonni tehát a hármas módosítómat, ha kell. Ami a négyes módosítót, az intézményközi megállapodásról szólott illeti, annak örülök. És értem, hogy a parlament szereti azt javasolni, hogy legyen formális megállapodás a bizottság és közöttünk, de Azt hiszem, ez tovább bonyolítja a bizottsággal a viszonyunkat, időt vesz igénybe, amit másra is lehetne hatékonyan használni, például a gazdasági növekedésről szóló vitára, vagy az ezzel kapcsolatos politikák kialakítására a 27-ek és az EU között. Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban, ebben az átmeneti helyzetben, átmeneti időszakban a gazdasági és pénzügyi integráció szakaszában érdemes új eszközöket kitalálni még a meglévők mellett. A magam nevében beszélek persze csak. Én annak örülnék, hogyha olyan lenne a megközelítés, amely egy kicsit egy konvencióra hasonlítana, akár 2015-ben egybehívandó konvencióra, konventre, ahol amely kapcsán a parlament természetes szerepet kapna, és akkor nem kéne erről többet vitatkozni. Köszönöm szépen. Guerrero kollega, parancsoljon. Señor presidente, he escuchado la... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam, amit a kollégák elmondtak. És engedjék meg, a hát tisztelt kollégák, hogy még egyszer aláhúzzam azt, amit Zselin eh, a véleményében szintén kifejezésre juttatott, azaz az a véleménye, hogy a parlament pozícióját, szerepét erősíteni kell. A gazdaság, politikai koordináció, vagy nevezhetjük gazdasági kormányzásnak eh, kapcsán ez a reform tulajdonképpen elvezethet oda is akár, hogy gyengül a parlament szerepe, ami az ellenőrzési jogosítványait hatásköreit illeti. Hogyha a bevezetésre kerül ez a gazdasági kormányzás, lehet, hogy gyengülnek a hatásköreink. Értem, hogy Dafur milyen megfondolásokból nyújtotta be a módosító indítványokat, és Rangel úr érveit is persze jól értem, és azt is eh, értem, hogy az első két módosított mikért, miért fogadja el. Hogyha megnézzük Rangel úr eh, szövegét, a megfogalmazást, nekem a következő dolog tűnik különösen fontosnak. Az első módosító, a hatodik pontra vonatkozó, ez azt mondja, hogy a parlament eh, bármikor véleményt nyilváníthat a gazdaságpolitikai prioritásokkal és célokkal kapcsolatban az európai szemeszter keretében. Tulajdonképpen elég, hogyha megállapodás van az elnökök értekezletén, és akkor a plenáris ülésen ezt, ezt napirendre lehet tűzni. A másik módosító, amit Rangel úr elfogadott, az tulajdonképpen egy törlésre irányuló kérelem. Arról van itt szó, hogy a parlament ben egyfajta belső konszenzus szülessen meg a politikai prioritásokkal kapcsolatban, és mégpedig a ciklus elején szülessen ez meg. Tehát nem eh, a bizottság munkájába avatkoznánk be, hanem a parlamentnek is lehetősége lenne arra, hogy eh, alkossa meg a saját eh, politikai prioritásai tartalmazó dokumentumot. Ez nem olyan nagy különbség. Nézzük meg, hogy hogy lesz majd, mi lesz a szavazás eredménye. Szerintem tulajdonképpen ugyanazt akarjuk valamennyien. A reform folyamat most zajlik, javítani szeretnénk a gazdasági kormányzást, ez egy jó cél, jó cél az is, hogy ebbe be akarják vonni az Európai Parlamentet, az egész reformba bevonják, és természetesen a reform befolyásolja majd az unió életét, a gazdasági életét, ezért meg kell találnunk azt a mechanizmust, amivel a parlament a véleményét kifejezésre tudja juttatni. Most egy véleményt fogalmazunk meg, az illetékes bizottság, az ECON fog végül is majd dönteni. És az én frakcióm képviseletében azt mondanám, hogy nemmel fogok szavazni a módosítókra ugyan, de azért értem az érvelést, és természetesen Rangel úr érveit is értem, és azt, hogy kettőt ezek közül ő el kíván fogadni. Köszönöm, Rangel képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen mindenek előtt. Köszönöm a kollégák megjegyzéseit. To compliment our colleague Guerrero. És szeretnék gratulálni eh, kollégámnak, mert tényleg olyasmit ért el, ami nem könnyű. Nagyon jó dolog már magammal szemben is, köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani Duff kollégának válaszként, végső megjegyzésére, ami az intézményközi megállapodást illeti. Tökéletesen értem, hogy mit akart mondani, de ugyanakkor úgy is gondolom, hogy bizonyos nyomást kell azért gyakorolnunk továbbra is a bizottságra, illetve a tanácsra. És hogyha nincs meg ez a keret, nevezetesen az intézményközi megállapodás kerete, akkor gyengébb pozícióba kerülünk. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban is fenn kell tartanunk ezt a nyomást. És hogyha azt kérdezik tőlem, hogy én mit választanék, természetesen azt, hogy egyértelmű legyen a kompetenciák kerete a jövőben, de pontosan azért, tervezzük a gazdasági vezetés új modelljét, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk. És azt mondjuk, hogy jó, ha nem csinálnak semmit, akkor az intézmény közi megoldás fogja rendezni ezt a kérdést. Úgyhogy úgy gondolom, hogy továbbra is ilyen nyomást kell gyakorolnunk rájuk, ez ilyen stratégiai álláspont, de hát ugye az alkotmányos ügyek erről is szólnak, intézményekről, stratégiákról, úgyhogy én megtartanám az álláspontomat, a két módosítót elfogadom, a másik kettőt pedig nem. Köszönöm. Bene. Allora possiamo... Jó. Akkor a vitát lezártnak tekinthetjük az európai szemeszterről, és 17 órakor ma délután szavazunk erről. Jön a következő napi rendi pontunk, a hatos napi rendi pont, az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok alakszabályzata és finanszírozása címmel. Csinakáó asszony az előadó, a módosító indítványok beadásának határideje január 17-e volt, úgyhogy ma csak az eredeti nyelven állnak rendelkezésre a szövegek, úgyhogy Kinakao asszonynak adom meg a szót először, majd a kollégáknak. Február 19-e előtt azonban nem tudunk szavazni erről. Parancsoljon, kolléganő! Ε, eh, υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση. Köszönöm szépen a szót. 400 70 módosító indítvány született a jelentéshez, és meg kell mondanom, hogy rengeteg módosítót fogalmaztak meg a kollégák, akik részt vettek a bizottsági vitában, és akik a módosító indítványokban azonban nem fejtették ki álláspontjukat. Ez eléggé kellemetlen meglepetés, ami engem illet, ezt el kell ismernem. Emlékeztetőül el szeretném mondani azt, hogy Az első jelentésben, ahol az Európai Bizottságba megfogalmaztuk álláspontokat, csak 18 módosító indítvány született a plenárison, és mindegyiket elutasították. Aztán ismételt eszmecseréket folytattunk a politikai pártokról, itt a kollégákkal is, és voltak olyan kollégák, akik a bizottság javaslattól teljesen eltérő álláspontot képviseltek, és egyáltalán nem jelezték azt, hogy mi az álláspontjuk, És ezt ugye júliusra le kellene zárnunk, hogyha segíteni akarunk a politikai pártoknak a 2014-es választások során olyan pártpolitikákkal, amelyek az alapszabályzatot támogathatnák, amit a bizottság elé, az elnökség elé lehet terjeszteni. Nos, ami a módosító indítványokat illeti, hát ez elég nagy nehézséget jelent, és ezért esetleg a tanácsal háromoldalú tárgyalásokat kell folytatnunk. A bizottsággal ugyan egyetértünk, de ami a tanácsot illeti, nagyon sok olyan ország van, még akkor is, hogyha nem kérünk több pénzt, egyáltalán nem kérünk további finanszírozást, de vannak ennek ellenére olyan országok a tanácson belül, amelyek ilyen-olyan félelmekkel rendelkeznek. Vannak olyan módosítók, amelyek közelítenek a, a jelentés szelleméhez, de vannak más jellegűek is, több parlamenti képviselőcsoport, frakció, mint például a néppárt is eltávolodik a jelentés szellemétől. Volt már egy ülésünk, és a titkársággal együtt próbáltunk kompromisszumokat javasolni. De hát nem lesz könnyű. Csak egy példát szeretnék említeni. Vannak olyan kollégák, akik számára egyértelmű, hogy a parlamentnek semmiféle prerogatívával nem kellene előnyel rendelkezniük, pedig hát a parlament finanszíroz sok mindent. Úgy gondolják, hogy minden egyes módosításnak a bizottságon keresztül kell megvalósulnia. Hát elnézést, de ez egyáltalán nem demokratikus megoldás. Nem lehetnek olyan pártok, amelyek nem kerülnek bejegyzésre a parlamentnél. A bizottságnak végrehajtó szerepe van. Egyetlen egy tagállamban sem jegyezhetők be a pártok a végrehajtó ö, szervnél. Úgyhogy tényleg szeretném tudni, hogy mégis honnan jön ez a borzasztó furcsa álláspont ennyi eszmecserje után. Olyan módosítók fogalmazottak meg, amelyek tényleg csak bonyolítani fogják a három intézmény egyeztetői munkáját. Azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy árulják már el, hogy ennyi vita után hogyan fogalmazhattak meg olyan módosító indítványokat, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a jelentés orientációjával. Hát én megteszek minden tőlem telhetőt, de el kell mondanom, hogy a beadott módosító indítványok többsége egyszerűen nem felel meg a bizottsági javaslatnak, sem az én jelentésem elképzeléseivel, úgyhogy ezek olyanok, amiket nem tudok elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Scholz képviselő következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a munkáért, az előttünk fekvő tervezetért. Egyetértek vele, valóban voltak, voltak egyeztetések, több is, de szerintem akkor is érthető az, hogy az európai szintű politikai pártokban intenzív vita indult ezzel a szöveggel, ezzel a témával kapcsolatban. És éppen ezért az is érthető, hogy most a finis felé közeledve is még módosítókat nyújtanak be, és egy észszerű, elfogadható kompromisszumot kell majd ezekből a módosító indítványokból összekovácsolni. Én is nyújtottam be olyan módosítókat, amelyek levezethetők a rendelet javaslattal kapcsolatos eddigi megfontolásokból. Általánosságban először arról kell elgondolkozni, hogy hol helyezkedjenek el, milyen státuszuk legyen az európai politikai pártoknak. Az utolsó eszmecsere során, amikor a biztos is jelen volt, beszéltünk arról, hogy az, amit a bizottság javaslat, ez a köztes státusz, abban nyilvánul meg, hogy ugye azt akarjuk, hogy nagyobb, szuverénebb szerepet játszanak ezek az európai politikai pártok, de ugyanakkor hagyjuk meg őket a nemzeti jogrendjükben, abban az országban, ahol be vannak jegyezve. Ez, ez az álláspont azért kicsit problematikus ugyanis az európai politikai pártok nem az Európai Unió szuverenitásának a szintjén léteznek. Mi itt egy választóvonalat akarunk húzni, tehát egyenlő státuszt kell, hogy kapjanak, mint a többi európai intézmény, független attól, hogy hol vannak beegyezve és ez egy sui generis kategória tulajdonképpen, amit létrehozunk, a hatalmi ágak különválasztása jegyében az Európai Unió polgárainak, a különböző alapjogainak, a gyülekezési, társasi jog, stb. a jegyében kell ezt mondanunk. Azután megpróbáltuk a módosító indítványainkkal egy kicsit politikamentessé tenni a bejegyzést, az európai politikai pártok bejegyzésének a folyamatát a népnek, amely létre akar hozni egy ilyen európai politikai pártot, bizonyos szerepet kell adni az európai integráció további folyamatában, és jogokat kell, hogy kapjanak a polgárok, a nép. Az Európai Unió sok tagállamában az a helyzet, hogy a politikai pártokat bejegyzik egyfajta nyilvántartásba, és azután ez elindít egy administratív folyamatot, de nem politikai értékelési folyamatot. Erre csak akkor kerül sor, hogyha egy ilyen pártnak a politikai tevékenysége kapcsán valamilyen kételjek merülnek fel. Tehát a, az, hogy egy párt hogyan akar fejlődni, mi a struktúrája, erről a nép, az emberek döntenek. A módosító, a mi módosító indítványaink egy másik kategóriája, az, amiről most még szeretnék beszélni, és szerintem ezzel kapcsolatban sikerülhet majd közös álláspontot kialakítanunk, hiszen az előző viták is e felé mutattak. Tehát a kérdés az, hogy mi legyen a kapcsolat, a viszony, a kisebb, a nagyobb, az új, illetve a már régebb óta létező európai politikai pártok között. Hogyan lehet ezt a viszonyt definiálni? Hiszen azonos esélyt, lehetőséget kell számukra biztosítani arra, hogy az Európai Unió szintjén folyó diskurzusban azonos jogokat tudjanak részt venni. A jelenlegi felosztási szisztémát szeretnénk megőrizni a finanszírozásban, tehát 15, illetve 85 százalék az alap van, tehát 15 százalék, illetve 85 százalék az Európai Parlamentben megválasztott képviselők számának a figyelembevétele alapján, mert ezt a vita jelenlegi szakaszában így kellene figyelembe venni. Most ugye folyik vita arról, hogy mennyire demokratikus az Európai Unió, az emberek, a polgárok mennyire tudnak részt venni nemzeti vagy közvetlen európai szinten is a döntéshozatalba, és éppen ezért ezeknek a pártoknak lehetővé kell tenni, hogy azonos jogokkal vegyenek részt ebben a folyamatban. Ezzel szerettem volna tehát indokolni a javaslatunkat, tehát szeretnénk a jelenlegi eljárást itt megőrizni. Negyedik pont. Mikortól lesznek európai politikai pártok? a tagállamok egy hetedében, egy ötödében, vagy egy negyedében eh, működő pártok kellenek ehhez. Eh, az európai polgári kezdeményezés kapcsán már hasonló visát lefolytattuk, minél alacsonyabban akartuk tartani a küszöböt, de ugyanakkor meglegyen a reprezentativitás európai szinten, ezért mi a tagállamok egy ötödét javasoljuk tehát az Európai Unió tagállamainak az egy ötödét szabjuk meg kritériumként, hogy ennyi országból kell, hogy összeálljon egy európai politikai párt. Köszönöm. Adesso alla parola il collega Messerschmidt. Messerschmidt kollégája a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt heti árnyék előadói egyeztetésen volt egy dolog, amit itt szerintem újra el kell mondani. A demokratikus legitimitáció, legitimáció ö, kapcsán. Az a modell, amely szerint képviselők dönthetnék el azt, hogy új pártoknak milyen szabályokat kéne betartania és milyen mértékben, ez szerintem nem jó. amit a parlament csinál, nyilván mindig kiváló és tökéletes. Én nem akarnám a saját vagy egyes képviselők képességét kétségbe vonni. De ez nem lenne demokratikus, mert a közvetlenül nép által választott képviselők, pártok, pártá alakulása nem lehet a parlamenthez köthető. Ha egy új pártot nem engedélyezne, úgymond egy parlament, akkor abból egy demokratikus probléma alakulna ki, ugyanis tehát a jelentésünk ide vonatkozó része szerintem gondot fog okozni, ez az elismerési eljárás ami a pártokra vonatkozik. Valamilyen elismerési eljárásnak nyilván létre kell jönnie, működnie kell ahhoz, hogy ezek pénzhez juthassanak ezek a pártok, de nem a parlament érdeke és kompetenciája, hogy ezt elvégezze, független ö, grémiumnak kell eldönteni azt, hogy megfelel egy új párt a vele szemben támasztott kritériumoknak. Egyébként azért se lenne ez jó, mert akkor egy parlamentnek, akár a mi parlamentünknek a szemére vethetnék, hogy mi nem engedélyeztünk kvázi egy pártot, hát ez nagyon furán hangzana. Tehát ezt a részt biztos, hogy át kell írni szerintem, mert akkor magunk alatt vágjuk a fát, ha ebbe ezt hagyjuk így kimenni, és magunk ellen hangolunk létező és leendő pártokat, ez nem lehet a parlament érdeke. Bene. Köszönöm. Táv képviselő úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm a szót. Nem hiszem, hogy azzal kapcsolatban Gineko az, hogy meglepődött a módosító indítványok számát illetően mindannyian tudjuk ugyanis, hogy rendkívül vitás kérdésről van szó, és a tagállami gyakorlatok mások és mások az egyes államokban. politikai pártokról szóló jogszabályok szabályozását és gyakorlatát illetően. Egyes államokban mindenképpen a végrehajtó szerv feladata a politikai pártok bejegyzése. Az Egyesült Királyságban például van erre példa. A második dolog, láthatjuk, hogy mennyire eltérnek a vélemények a tanácson belül erről. És ez talán érthető is, és mindenféleképpen három oldalú egyeztetésekre, tárgyalásokra van szükség, mielőtt ezt a jogszabályt le tudjuk zárni. A második oka annak, hogy ennek így kell lennie, az, hogy eléggé rossz minőségű fogalmazást készített a bizottság. A tagok definíciója egyáltalán nem világos, vagy képviselők definíciója a rendeletben. Mire gondoltak? egy egyszerű pártagságról, vagy pedig képviselőkről van szó, parlamenti képviselőkről, illetve a párt irodáiról. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű kérdés, ahol igenis tisztáznunk kell, hogy miről van szó. Solc úrral egyetértek, azt már korábban is elmondtam, úgyhogy nem meglepetés, amit most mondani fogok, A bejegyzések ellenőrzésére is szükség van, pártatlan, objektív, egyszerű megoldásra, és ami engem illet, valamilyen választói szervre gondoltam, amely a bizottságtól nem messze található. De a frakcióm véleménye az, hogy a bizottság megoldása nevezetesen egy úgynevezett bölcsek tanácsának létrehozása talán elegendő lenne a folyamat ellenőrzésére. Úgyhogy ezt elfogadom. De szeretnénk, hogyha nem három, hanem kilenc tagból állna ez a bölcsek tanácsa, akik közül háromat a három intézmény nevez neki. Ezen kívül arra is gondoltam, hogy büntetések, szankciók formájában lehetne a delegált aktusok kérdését megoldani, de ki kell deríteni azt, hogy mi a célja egy adott politikai pártnak nem egyszerűen csak politikailag azonosképpen gondolkodó emberek szövetségéről van szó, hanem olyan szervezetről, amelynek célja, hogy valamilyen hatalomra jusson, szavazatokat szerezze meg. És ahogy már korábban is említettem, egyszerűen mm, úgy gondolom, hogy a bizottság nem igazán értette meg, hogy ezen a szinten mégis mi a célja a politikai pártoknak. És hogy milyen fontos új felelősségi körökre tesznek szert. Negyed sorban. Ami a küszöbértékeket illeti. Frakciónkban hosszasan vitátkoztunk erről. Végül is arra következtetése jutottunk, hogy annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy ezek a politikai pártok, mindenképpen határokon átnyúló szerveket képviselnek, fel kell emelni ezt a számot, nevezetesen úgy, hogy legyen egy harmadik tagjuk is, akinek a nemzetisége harmadik országból származik, amikor is ezek létrehozásáról van szó. Ezen kívül egy olyan klauza is bekerült a szövegbe, hogy ne legyen kettős számlálás az európai parlamenti képviselői tagok között, végezetül pedig, hogy nagyobb átláthatóság legyen, ami a dokumentálást illeti. Mindent nyilvánosságra kell hozni, a parlamentben, a bejegyzési folyamat részeként. Szerintem van remény arra, hogy megállapodunk ezekben a kérdésekben, és várom a további együttműködést az előadóval. Köszönöm. Köszönöm szépen, DAF képviselő úr, Rangel képviselője szó. Thank you very much. Now you'd like... Köszönöm szépen. Gratulálok Marietta Zsinátó kollégának munkájához. Persze aztán még több munkája lesz, mint eddig, most a módosítók miatt. Annyit mondanék el, hogy egyet tértek egyfelől Máriával, másfelől pedig mégsem. Nagyon sokszor beszéltünk már erről az ügyről, de ez annyira alapvető kérdés, hogy ezt most ebben a fázisban, amikor nagyon sok módosító születik természetes módon, komolyan vegyük. Elnézést kérek, de én én ezt a vitát nagyon komolyan vettem mindig is, és elmondtam már Mariának is végső álláspontomat, amely egyébként nem változott az elejétől fegve. Nem értek ugyanis azzal egyet, hogy a parlament neki bármilyen kompetenciája legyen. Emellett kitartok itt Európában, otthon is, máshol is, ha beszélnem kell, mert ha itt kompetenciát ragadunk magunkhoz, akkor semmi nem mosra le rólunk azt a gyanút, hogy mi ellenőrizni akarjuk, kontrollálni akarjuk a pártokat, azt, hogy milyen pártok jöjjenek létre az egyes tagállamokban. Ezt továbbra is így gondolom, sok országban a nemzeti parlamentnek sincs ebben joga. Az alkotmánybíróságé általában ez a feladat. Még, még a választási bizottság sem felelős a pártok létrehozásáért. Ez egy alkotmányügyi bírósághoz rendelt kérdés, vagy egy független testülethez rendelt kérdés remélem, hogy lesz egy olyan kompromisszum mégis, hogy a parlamenten belül esetleg létrejön egy ezzel foglalkozó testület, bizottság, amely a választási kérdésekért és ezért a kérdésért is felelős, de nem mint döntéshozó, és a parlamenten belül jön ugyan létre, de független testület. De ez a, már ezzel is bajom van, pedig hát ez már egy, egy kényszer megoldás lenne. Az a bajom ezzel, hogy nem csak elméletileg nehéz elfogadni ezt egyes tagállamoknak, hogy az Európai Parlament ebbe bele szóljon, hanem azért is, mert olyasmit alkalmaznánk itt, ami egyes országokban van, másokban nincs. Másképp van minden országban az új pártok ö, engedélyezése. És ö, ha azt mondjuk, hogy itt a jogállamiságnak, a demokratikus szabályoknak kell érvényesülnie, akkor könnyen hipokritál, hipokritálvá válunk itt, mert mert azonnal érzékenyen fognak reagálni a pártok, hogy az ő ideológiáját, ideológiájukat akarja valaki kontrollálni. És végül is egy demokratikus szervezet állna a demokrácia útjába. Tehát ez az alkotmány filozófiai dilemma. Számomra a legfontosabb módosító, és ez számomra vitathatatlan, az, amely azt mondaná, vagy egy többlet mondatot fogalmazna oda, amely, hogy a demokratikus elvekre és a jogállamiságra hivatkozva azt mondaná, hogy egy ilyen testületnek pártatlannak, semlegesnek kell lennie, és pluralistának. A pluralizmus nagyon fontos szó itt. Bárki, aki pártok létrejöttét kontrollálja, annak a lehetséges legnagyobb szintű pluralizmust kell megvalósítania. Ez alapvető kritérium ahhoz, hogy bárki ebben a pozícióban döntést hozhasson. Nehogy az a vád érhesse ezt a testületet, hogy ideológiák alapján szelektál. Németországban például igenis vannak ideológiai korlátok, alkotmány korlátoz bizonyos ideológiákat, a szélső jobbos fasiszta gondolatokat, a szélső balosokat engedélyezi, sztálinista pártokat lehet engedélyezni, náci pártokat nem de én nem szeretem ezt a fajta korlátozást sem. Hazámban, Németországban nyilván ennek történelmi oka van, ezt értjük, de, de ezzel együtt sem teljesen demokratikus. Számomra tehát nagyon fontos az a módosító, amely tisztázni kívánja azt, hogy az alapvető kontroll itt nem ideológiai jellegű, semmiképpen nem ideológiai jellegű, hanem pusztán eljárási jellegű, pluralista, semleges, pártatlan döntés garantál. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság lenne itt a felelős szervezet, de más megoldásokat is hajlandó vagyok elfogadni, amennyiben ez az elv nem sérül. Erről már sokat beszéltünk itt, DAF kollégával, Viland, Hefner, jöttem aki kollégákkal, legalább velük, már évükkel, ötökkel sokszor beszéltünk erről a kérdésről, tehát nem új dologról van szó, csak most újra felmerült, és viszont azért fontos ez most, mert most van az utolsó alkalom arra, hogy ezt eldöntsük. Marietta, mint mindig, érzékenyen, nyitottan állt a kérdéshez, ő jól tud kompromisszumokat írni, és erős álláspontot fog képviselni a parlament nevében, ha egyeztetünk más szervezetekkel, ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen Rangel képviselőnek. Most Guerrero képviselő következik, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az a véleményem, hogy a jelentés készítője nem panaszkodhat a tekintetben, hogy a mi frakciónk mennyi módosított nyújtott be, ugyanis csak 14-et nyújtottunk be, az az összes módosító 3,74%-a származik a mi frakciónktól. Ez azt jelenti, hogy azt jelzi, hogy nagyon alaposan megvitattuk a jelentéstevő megközelítését. Jó, a 60. cikk kapcsán voltak viták, de azért mégis megpróbáltunk nagyon jól kezelni ezt a kérdést, és a jelentés készítője is így járt el. Nagyon fontos kérdésekről kell még azonban beszélnünk. Például arról az a tény, hogy a én frakcióm nem nyújtott be nagyszámú módosító indítványt, az nem jelenteni azt, hogy azt gondolnánk, hogy ne kellene itt még nagyon sok kérdésről vitatkozni, hiszen az Európai Parlament álláspontját kell majd Marietának képviselni a három oldalú egyeztetéseken. Gondolom mindenki tudja azt, Duff kollega is utalt erre, hogy a tanácsban elég zavaros a helyzet, elég egyértelmű ellenállás is tapasztalható. Tulajdonképpen nagyobb ellenállás, mint amire számítani lehetett, vagy amire a parlament számított. Egy dolog különösen nagyon vitatott, még pedig a regisztráció kérdése. Szerintem nagyon fontos, hogy objektív kritériumokat határozzunk meg a regisztráció számára. Ez fontosabb, mint az, hogy hol kerül sor a párt bejegyzésére. Különböző kritériumok képzelhetők el, ezek közül sokról talán nem is fogunk beszélni. Lehet gondolni arra is, hogy a parlament, illetve a bizottság más gondolna a tagállamok száma tekintetében. De hogyha eh, van eh, valamilyen alapszabály, ami egyértelműen kimondja, hogy nem szabad, hogy az érintett párt olyan értékeket képviseljen, ami ellentmond az Európai Unió alapértékeinek, akkor szerintem egy ilyet a parlament és a bizottság is el tud fogadni kritériumként. Ezért azt gondoljuk, hogy persze a bizottság semleges lehetne ebben az egészben, és a parlament pártpolitikai szempontokat képviselne, gondolhatjuk ezt. Szerintem a parlament nyilván pluralista testület, és így a fékek és ellensúlyok rendszere megvalósul a parlamenten belül, itt van igazi ellenőrzés. Ezen hát szemben az Európai Bizottságnál sokkal inkább vannak már ilyen előítéleten alapuló vélemény, előzetes vélemények. Ez sokkal inkább jellemzi a bizottságot, mint a parlamentet. Elég sok egyeztetésen vettem részt, és nem ellenzem azt, hogy az Európai Parlamenten belül hozzunk létre valamilyen testületet, vagy egy, egy, egy hivatalt, amely a bölcsek tanácsa, amely a döntéseket meghozza, amennyiben valamilyen konfliktus eh, merül fel. Például az a kapcsolatban, hogy egy párt betartja-e az unió alapértékeit, vagy az uniós alapértékek mentén jár -e el. Vagy hogyha a politikája nincs összhangban az EU politikájával, vagy hogyha mondjuk egy párt azt képviseli, hogy az EU-t meg kellene szüntetni, bár ez nem EU alapérték hogy tehát, hogyha ilyen konfliktus merül fel, akkor erre valamilyen megoldást kell találni. Végezetül az Európai Bíróságnak kell meghozni a döntést és határozatot kell hoznia. Marietta az a véleményem, hogyha meg tudnánk fogalmazni kompromisszumos módosítókat, az nagyon jó lenne. De most még mindenek előtt arról kellene beszélnünk, hogy hogyan válasszuk ki az objektív kritériumokat. Mert szerintem, ha meg tudjuk határozni az objektív kritériumokat, akkor itt alig marad már vita felület. Most rátérnék a saját frakció módosítóira. Szerintem ezeknek a többsége nem is igazán vitatott. A módosítók közül néhány az Európai Parlament frakcióinak az egymás között parlam, európai parlamenti pártok, illetve az adott pártcsaládhoz tartozó pártok viszonyára vonatkozik. lehet szó adományokról vagy ajándékokról? aztán másik módosítóban arról van szó, hogy, hogy az európai politikai pártok vezető testületeit hogyan alakítsák ki. Más módosítókban általános kritériumokról beszélünk, például az esélyegyenlőség, nők és férfiak lehetőleg azonos számú képviselete, és végül technikai kérdések, mint a hatályba lépési időpontja. Végezetül az a véleményem, hogy természetesen gyorsan kell dolgoznunk, kevés időnk volt, nagy nyomás alatt álltunk, szük volt az idő, és hogyha a 2014-es választásokig ezt a szöveget már alkalmazni is akarjuk, akkor nem szabad, hogy túl sokat késsen, csúszson a dosszié itt a parlamentben. Mert nehéz, nehezek lesznek majd a tárgyalások a tanácssal. Mindenek előtt azért, mert a tanácsban nincs egységes vélemény, sőt, még egyértelmű vélemény sem fogalmazott meg a tanácsban. Lehet, hogy ez paradox. Rangel kollega is beszélt erről, ő is említett egy demokratikus paradoxon. Tehát paradox az, hogy a nemzeti pártok nem mindig azt támogatják, hogy az európai párt családjuk befolyásosabb legyen. És itt még lesznek komoly nehézségek, hogyha amikor a tanácssal kell majd egyeztetni. Grazie. Köszönöm. Bronz képviselő úr parancsoljon. Köszönöm a szót. A hármas módosító értelmében eredetileg az AFKO, később a parlament Természetesen ide tartozik minden olyan politikus, aki politikai pártot képvisel. Ha úgy dönt, hogy legyen még egy párt, akkor szubjektív értékeket kell figyelembe venni. Nos, ez gyakorlatilag olyan döntés, amelyet egy jogi testületnek kell meghoznia, nem pedig politikusoknak. vár, akár bölcsek tanácsa javasolja is. Én úgy gondolom, hogy egy bíróságnak kell döntenie erről, amelyet köt valamilyen törvény és valamilyen jogi eljárások. is a 9-es módosító értelmében biztosítani kell a nemek egyensúlyát. Nos, valószínűleg itt is sokan szeretnék, hogyha több nőt választanának ide ezekbe a testületekbe, bár mellesleg az Európai Parlament ebből a szempontból sokkal jobb arányt képvisel, mint mások. De van egy csomó demográfiai akadálya is annak, hogy ne tudjuk teljesíteni azt az elvárást, hogy a nőket is ide-oda kinevezhessük. Nos, hogyha egy párt jelölteket már nem állíthat, akkor nem szabad szervezet lesz, hanem valamilyen állami kreatúra. A 22-es módosító értelmében arról van szó, hogy az európai politikai alapítvány megjelölést kizárólagosan az e rendelettel összhangban bejelzett politikai szövetségek vagy alapítványok használják. Nos, ha emlékszünk arra, hogy a totalitárius vezetések hogyan jártak el, hát megtiltották a legtöbb más jellegű párt létrehozását, mégpedig engedély nélkül. És pontosan ez került itt megfogalmazásra. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, bronz képviselő úr. Most Efner képviselő következik, parancsoljon. Ja, lieber Vorsitzender. Elnök úr, kollégák, elnézést kérek azért, hogy most estem ide be. Ma hétkor reggel még Münchenben voltam, és késett a repülő, két órás késésre indult el, káosz van Európában most mindenhol. Európában még mindig lehet olyan hó, amelyet gyakorlatilag lehetetlené teszi a közlekedést. Ezért lemaradtam már itt Jenakú előadásáról, és kicsit aggódom, hogy most esetleg fölösleges dolgokat mondok, olyasmit, amit már más is mondott, éppen ezért rövidre fogom a mondókámat. Röviden elmondanám tehát, hogy számomra melyek a legfontosabb pontok, amelyeket szerintem a jelentés kapcsán meg kellene fontolni, és amelyeket a frakcióm azért is fontosnak tart, mert módosítókat nyújtott be hozzá. Először is az európai demokráciának szüksége van európai pártokra, nem elég, hogyha nemzeti pártokkal játszuk az európai demokráciát, és az sem elég, hogyha nemzeti témák alapján dőlnek el az európai választások, ez ugye még rosszabb, és mégis így van. Mindent meg kéne tenni, tehát annak érdekében, hogy a jövőben az európai választások előtt során valóban európai témák, európai jelöltek, európai pártok versengenek, európai vitákat folytassunk. Ezért van szükség európai pártokra. Az európai pártok kiegészítik a nemzeti pártok látásmódját, és természetes módon mást, másról gondolnak, attól még persze a nemzeti pártok európai pártcsaládokkal családokká összefoghatnak, de a kettő nem ugyanaz. Jobb, hogyha európai szinten alakulnak ki a koncepciók, gondolatok, amivel megpróbálják az európai választókat ezek a pártok megnyerni. Legalábbis ez az én vízióm a jövőről, és hogyha az európai pártok alapszábajait most megváltoztatjuk, ezt kell, hogy ez szemünk előtt lebegjen. Ha pedig a részletekkel kezdünk foglalkozni, akkor először tisztáznunk kell, hogy mit is értünk párt alatt. Számomra fontos, hogy nekem fontos, hogy elmondjam, hogy a párt számomra nem állami, nem ö, ö, hivatalos rendezvény, hanem alulról építkező erőfeszítés, olyan polgárok erőfeszítése, akiknek közös gondolataik vannak, politikával kapcsolatos gondolataik, és ők összefognak valamiért. Ez nem mindegy, hogy hogy fogjuk föl a pártokat, mert a jogi keret, amit most számukra megalkotni látszunk, az egy kicsit úgy kezeli őket, mint hivatalos szervek lennének, és sérül ez az alulról építkező jelleg Nálam ez a kérdés azzal is összefügg az agyamban, hogy a jelentésben az európai pártok bejegyzésével kapcsolatos rész mennyiben releváns, mert ha a tagállami demokráciák szabályai alapján kérdezzük ezt, akkor e- egyes országokban ezt nem is értik ezt a kérdést. Miért kéne bejegyezni egy pártot, mondják. Sok országban ugyanis elég bejelenteni, hogy létrejött egy párt, nem kell bejegyeztetni azt. Senki nem vizsgálja, hogy volt-e joga a pártnak létrejönni, hanem emberek úgy döntöttek, hogy pártot hoznak létre, és pont. Máshol viszont szabályokhoz kötik ezt, hogy legyen bizonyos tagságuk, elnökségük, stb. Ha a választásokkal összefüggésbe hozzuk ezt a kérdést, akkor nyilván európai pártoknál azért az feltétel kell, hogy legyen, hogy bizonyos mértékben az európai országokban ezek jelen legyenek ezek a pártok, és a finanszírozásuk is ö, attól legyen függő, hogy hány polgár tudnak megmozgatni, hány ember véleményét fejezik ki, mennyire relevánsak. Ha csak nagyon kevés ember áll egy párt mögött, akkor nyilván nem lehet pénzügyileg támogatni. Ugyanakkor nagy hibának tartanám azt, hogy mindezt az engedélyezéssel próbáljuk ellenőrizni, mert a, a, a finanszírozás és az engedélyezés nem ugyanaz. Mert finanszírozásra valóban csak az lehet jogosult, aki megfelel bizonyos szabályoknak, de az, hogy egy párt létrejöjjön, bejegyezzék, annak nem kéne, hogy bonyolult feltételeket szabjunk. Szerintem itt, ha mindenki magában néz, akkor belátja, hogy hogy mi ugyan már institucionalizált pártok tagjai vagyunk, de igenis meg kell engedni, hogy egy párt ne elsősorban intézmény legyen, hanem elsősorban egy alulra jövő szerveződés. Tehát szerintem a finanszírozást és a bejegyzést külön kell választani, és erre vonatkozóan módosítót is szükségesnek látok. Ezt addig, eddig azért nem mondtam el, mert féltem, hogy ö, ö, ö, gondot okoz majd, hogyha nagyon sok módosító lesz, túl sok módosító lesz, de én kezdettől fogva, mióta szakértőkkel erről beszélek, ezt a gondolatot fontosnak tartom. Inkább én vagyok most bosszús, hogy nem mondtam el ezt korábban, mert lám be se került a szövegbe, hiába hangoztattam azt mondjuk szóban. Azt ígértem, hogy rövid leszek bevált az eddigi konszenzus, a jelenlegi szabályokban ugyanis az szerepelt, hogy 15 százalék annak, amit pénzügyi támogatásként kifizet valaki, ezt előleként kezeljük, és a 85 százalék pedig sikerfüggő pénz legyen. Miért fontos ez a fajta különbségtétel? Azért, mert azt mondanám, hogy sok pártot meg kell engedni, aki megfelel az európai párt kritériumainak, és ez ne legyen bonyolult, létrejön. Az viszont, amint létrejött, hozza létre a saját struktúráit, és legyen elszámoltatható. Kell adni ezeknek egy kis 15%-nyi összeget, hogy egyáltalán el tudják kezdeni a működést, és nem látom okát annak, hogy ezen változtassunk. Én szeretném, hogyha ez a jelenlegi arány megmaradna. A harmadik gondolatomat pedig már más kollégák is elmondták. Számunkra, parlamentnek ö, adni azt a kompetenciát, hogy mely európai pártok legyenek bejegyeztethetők, ezt én sem tartom jó ötletnek, mert bár mindannyian pártokat képviselünk, ö, ö, egy új pártnak függetlenek kell lennie a meglévőktől. Tehát ö, szerintem ezt egy ö, formális alapon kéne megszervezni, és legfeljebb a folyamat végén a parlament adhatna ajánlást egy ilyen grémium összetételére vonatkozóan. Gondolom, hogy egy ilyen grémiumban részt venne valamennyi tagállam választási bizottsága valamilyen módon, bár gondolom a tagállamokban nagyon különböző rendszerek működnek, de minden tagállamban van valami hasonló, és mondjuk egy ilyen grémium lehetne a parlament felhatalmazásával azért felelős, hogy döntsön a pártok kérdésében, és a, a mi parlamentünk pedig ezen szakmai bizottság ajánlása alapján döntsön. Az európai választások kapcsán felelősségünk van, nem szabad túlzott bürokráciát kialakítani. Az átvihetőség, az éves összegek más éve való átvihetősége szempontjából pedig, meg az alapítványok kapcsán én külön választást javaslok, mindez ne legyen érvényes az alapítványokra. Még apró mondani valóim is lennének, például a négyes, de most ebben nem megyek bele. Végül két dolog. Az a benyomásom, hogy most már kevés az időnk. Ha be akarjuk tartani a tagállamokban már elfogadottként kezelt dátumokat, a választási előkészületekre vonatkozó dátumokat Németországban, ugye még törvényt is kell módosítani ehhez, és lehet, hogy más országokban erre nincs szükség, de Németországban még törvényt is kell módosítani, tehát ha a Németországban ismert dátumokat be akar tudjuk tartani, akkor legkésőbb a nyári szünetig nekünk meg kell hozni a döntést szerintem. Nagyon sok módosító született, érdemes lenne ezek alapján konstruktívan a frakciók között az árnyékelődők munkájával kompromisszumokat létrehozni, megnézni, hogy ezeket hol lehet közös nevezőre hozni, hogy csökkenjen a módosítók száma, és azért is, hogy végül majd a szavazásnál, legalább itt a bizottságban egyértelmű többsége menjen át a szöveg, és a parlamentben általában, hogy a tanácsra szemben erős álláspontot tudjunk képviselni. Jánaki asszonynak köszönöm ezt a kiváló előkészítő munkát, bonyolult témát dolgozott föl kompetens módon, Meggyőződésem, hogy ha továbbra is nyílt marad az eszmecsere légköre, akkor sikerülni fog ezeket a kompromisszumokat megalkotni. Köszönöm. Köszönöm. Hefner képviselő, Viland képviselő következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. csatlakozni tudok csak ahhoz, amit Hefner kollega elmondott. Én is késtem a közlekedési problémák miatt. Nem akarok másodszor elmondani dolgokat, ezért inkább rövid leszek határozottan egyetértek azzal, tehát, amit az előttem szóló kollégám elmondott. Egy évvel ezelőtt a, már elmondtam a dolog lényegét, ezek benne van a módosítóban, és nem tudom, hogy miért most született bírálat ezzel kapcsolatban. Részleteket persze elhagytam, és most is benyújtottam néhány módosítót a definíciókkal kapcsolatban elsősorban. Először is eh, válasszuk külön a pártot a pénzt és a választásokat. Hefner kollégával együtt én is azt gondolom, hogy ezt meg kell könnyíteni, azt, hogy elismerést kapjon egy európai politikai párt, és nemzeti választásokon is vegyen részt. Én itt ez egyharmad mellett vagyok, de ennek a pártnak nem kell, hogy legyenek képviselői, hanem lehet, hogy mondjuk a hazájukban csak egy-két-három százalékot értek el, és nem jutottak be a parlamentbe, de mégis a hazájukban fontos munkát, feladatokat végeznek el európai ügyekben. Másodszorban ami a finanszírozást, a pénzt, a támogatást illeti. Hefner eh, kollégával egyet tértek. Fel kell oldanunk ezt a vitát, hogy most 15-85, vagy 20-80 százalék, vagy 10-90 százalék legyen az arány. Én egy harmadik eh, dolgot javasolnék. Legyen 10 százalék alap, fix támogatás, további 10%-ot kapjanak eh, azok a pártok, amelyek eh, több mint 1%-os eredményt értek el az európai választásokon, a többit pedig a megszerzett mandátumok arányában osszák szét. Én is tettem javaslatokat, Weber kollega még messzebb megy az enyémeknél a, az ellenőrzéssel kapcsolatban hogy egy párt formálisan hogyan lehet, lehessen európai párt. Nos, nos hogyha bizonyos követelményeknek, alapkövetelményeknek meg kell, hogy feleljen, hogy ne csak egy ilyen fiktív párt legyen. És hogyha valaki mondjuk panaszt nyújt be, akkor legyen mindig bírói, bírósági felülvizsgálat. A, a az, hogy a pártnok, pártól el lehessen, meg lehessen vonni a státuszát, eh, hogyha bizonyos alapértékeket sért. Azt hiszem, hogy eh, itt eh, valami nagyon súlyos dolog esetében lehessen ezt csak megtenni azután akkor a mm, meghallgatási jogát is biztosítani kell, és a jogorvoslati lehetőséget is mindenképpen. Szerintem ez is fontos kérdés. De a, azt, hogy messze menően megtiltsuk azt, hogy egy európai párt választási kampányba vagy népszavazásokba belefolyjon, beleszóljon. Nos, ha egy pártnak van nemzeti és európai szintű képviselője is, nem szabad itt, hogy ez a kettő összekeveredjen, de itt egy ilyen szennyezés veszélyét tulajdonképpen nagyon elképzelhetetlennek tartom. Szerintem meg kellene engedni az ilyen együttes funkció tisztségviseléseket hogyha egy párt európai jogot sért, jól lehet, lehetnek demonstrációk, különböző akciók, de az a véleményem, hogy egy európai politikai párt részt kell, hogy tudjon venni akár ilyen tüntetéseken is, tehát ezt ne tiltsuk meg. Miután a finanszírozás ugye vegyes lesz, 10, még egyszer 10 és 80 százalék, vagy más arányban, lehet, kell egy mechanizmus, hogyha valaki jogosulatlanul kapott pénzt, támogatást, vagy jogosulatlan jutott valamilyen státuszhoz, akkor kell egy mechanizmus, amivel ezt vissza lehet venni hát az adott pártól. Tehát amikor így visszaveszik ezt a pénzt, akkor ezt abban az évben ennek a pártnak a költségvetésébe kell bejuttatni. Jó, köszönöm. Akkor most Génakau asszonyi a válaszadás joga, e, és ugye a módosító indítványokkal kapcsolatban parancsoljon, mondja el a véleményét. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a kollégák megjegyzéseit, hozzászólásait Azért emlékeztetőül el szeretném mondani azt, hogy nem a spanyol viaszt kell feltalálnunk, nem a semmiből indulunk ki, hiszen már létezik európai keret, még ha nem is ö, szó szerinti alapszabályzat, megvan már az eljárás, ö, a kompetens ö, szakbizottság, az AFKO fellép, szervez olyan fórumokat, ahol olyanokat szólaltat meg, akik valamilyen súlyjal nyomnak a latba a pártok részéről. Mindez már benne van a parlamenti alapszabályban, a jelenlegi állapotban is, hiszen a parlament keretén belül van lehetőség arra is, hogy felhasználjuk a bölcsek tanácsát, hogy a kompetens szakbizottsághoz fordulhassunk, és megvan az eljárás az elnökök értekezletén keretén belül is. Illetve adott esetben az Európai Bíróság elé is lehet vinni az ügyet. Úgyhogy semmi újdonságról nincs szó. Az az elmélet, hogy a parlament ellenőrzése alá akarja vonni a pártokat, egyáltalán nem áll meg, hiszen ott fordítva van. Aztán, ami a bejegyzést illeti, a politikai pártok bejegyzését A parlament egyik dolgozójának kell ellenőriznie azt, hogy az előfeltételek teljesülnek-e. És akkor lehet csak a továbbiakban bejegyezni a pártot, ha ez így van. Végül is a parlament hagyja jóvá azt az eljárást, ami aztán a hivatalos labban is megjelenik. De hát már most is így van, ez egyáltalán nem újdonság. Tehát nem lesz olyan, hogy van, akit elfogadunk, van, akit nem, hiszen a parlamenten belül megfelelő adminisztratív eljárást kell követni, és ennek megfelelően kell eljárni. Ha viszont valakinek valamilyen panasza van, nevezetesen, hogy egy párt mondjuk nem demokratikus, akkor két lehetőség áll előttünk. Egyrészt a már létező eljárás követése, az európai rendelet értelmében, ahol is az érintetteket meg kell hallgatni a kompetens szakbizottságon belül, ez a szakbizottság véleményez. Másrészt ott vannak a bölcsek, akik a jelenlegi bizottsági ö, javaslat értelmében hárman lennének, DAF képviselő kilencet javasolt, ugye ezt majd meg kell vitatni, és ne felejtsék el, hogy ott van az Európai Bíróság is. Úgyhogy megvan minden garanciánk annak érdekében, hogy egy politikai pártot ne részlehajlóan ítéljenek meg, vagy valamilyen politikai indítatás alapján. Mert egyetértek önökkel abban, hogy nem ellenségesen kell tenni, tekintenünk egy pártra, és nem szabad túlkapással élve nem demokratikusnak bélyegezni egyetlen egy pártot sem. De hát már évek óta léteznek megfelelő eljárási keretek. És vannak olyan pártok is, amelyeknek nincs szigorúan meghatározott státuszuk sem. Aztán persze európai státuszt kell a rendeletnek meghatároznia. Ez egyértelmű. És csak azokra nem vonatkozik mindez, amelyeket az adott tagállam jogalkalmazása vagy azon országnak, ahol a székhelye található, a megfelelő jogszabályai rendelkezése alá kerülnek. Nem arról van szó tehát, hogy majd a parlament fog itt fellépni, és persze a pártoknak nyilván kell, hogy olyan szabadsága legyen, hogy ott ö, alakítják ki székhelyeket, ahol akarják. Már Maastricht óta van ez a lehetőség, ez teljesen magától értetődik. Nincs értelme erről itt vitatkozni. Tehát, azok az aggályok, amelyeket a bejegyzéssel kapcsolatban megfogalmaztak, egyszerűen nem léteznek, mert a bejegyzés csak administratív ö, eljárás, a parlament ugyanúgy dönt, mint ahogy az összes többi parlament világszerte. A parlamentbe kerülnek bejegyzése a pártok minden országban. Így van, ez minden országban. Úgyhogy nem lenne értelme annak, hogy a bizottságra ruházzuk ezt a szerepet. Egyáltalán nem lenne az jó, hogyha a végrehajtó szerv feladata lenne ez. Mindegy tagállam, mindegyik tagállam azt mondaná, hogy ez lehetetlen, hiszen ö, a hatáskörök elválnak. Persze ott lesznek a bölcsek, akik majd a bizottságot, a parlamentet és a tanácsot képviselik, legyenek akár hárman, akár hányan, hogyha követjük DAF úr javaslatát, majd meglátjuk. Na, eddig se volt igazán probléma ezzel, ami pedig a finanszírozás elkülönítését illeti egy adott párt esetében, amelyre Villansz úr is utalt, hát ez is már létező jelenség. Tehát egyértelmű, hogy különbséget kell tenni a két kérdés között. Na most, ami a Hefner képviselő által felvetetteket illeti, ami a finanszírozás átvitelét illeti a következő évre, ez ugye nem csak a pártokra vonatkozik, hanem az alapítványokra, is. kérjem, olvassál újra a szöveget. E, ez a probléma, ez nem létező probléma. Ami a politikai pártok tagjait illeti, több megoldás javaslat is született. Taf úr azt szeretné, hogyha hét ország képviseltetni magát, nem kilenc. Ezen kívül más javaslatok is megfogalmazottak. A küszöbértéket már az állampolgári kezdeményezések alapján állapítottuk meg korábban, úgyhogy nem igazán látom be, hogy miért kellene módosítani rajta. de hát az sem elképzelhető, hogy olyan nemzeti párt létezzen, amely ö, szemben áll egy ö, európai párttal. Hiszen a célunk nem ez. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk az egyes nemzeti vagy regionális képviselőknek, akik esetleg semlegesek, nem tagjai egyetlen pártnak sem, hogy valamelyik európai párthoz csatlakozhassanak. És ez szerintem fontos lehetőség. Úgy gondolom tehát, hogy a megfogalmazott aggályok alaptalanok. Ugyanis egyébként is olyan eljárásról van szó, amely már is létezik, úgyhogy semmi újdonságot nem jelentenek. Ellenkezőleg az alapszabályzat segítségével csak megerősödnek. Mind az Európai Parlament, mind a, az adminisztráció szempontjából. A bejegyzést a parlament akkor hagyja jóvá, hogyha a feltételeknek megfelel az adott párt. A parlament így jár el, nyilván rendelkezésre bocsátja majd ezeket a feltételeket, és ellenőrzi is, hogy teljesülnek-e. Nem hiszem, hogy attól kellene tartani, hogy az Európai Parlament részrehajló vagy szubjektív lenne olyan mértékben, hogy azt kívánná, hogy ne jegyezzenek be egy adott pártot, nyilván feltéve, hogy ez a párt demokratikus. Hát eléggé sértő azt hallani, hogy az Európai Parlamenttel szemben el kellene járni ilyen szempontból, és hogy egy demokratikus párt bejegyzését nem tennénk lehetővé. Ellenkezőleg volt már rá példa, hogy bebizonyítottuk azt, hogy a bizottsággal, a tanácsal és az egyes nemzeti hatóságokkal szemben többször is tanúbizonyságot tettünk demokratikus elkötelezettségünk mellett. Azt hiszem, hogy ezt meg sem lehet kérdőjelezni. Ezt egyébként is tudomásul vették a tagállamokban is, és meg is állapították a tagállamok. Létezik aztán az egyes nemzeti hatóságok közötti együttműködés is. Az adott párttal uh, szemben lefolytatandó eljárást illetően is a bölcsek tanácsának fellépésével, a nemzeti hatóságokkal való együttműködés keretén belül, azok ellenőrzése által. Nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy az érdekeltek nem jutnak közös nevezőre. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a pártok megfelelnek az Európai Parlamenti eljárásoknak. Köszönet a Szocialista Pártnak a 14 módosító indítványért csupán. Olyan módosító indítványok ezek, amelyek mindenképpen elképzelhetők. Ami pedig a pénzügyi ö, kérdéseket és a törlést illeti, úgy gondolom, hogy a 80 százalék és a 10 százalék kérdésében előre kellene lépnünk, és ha sikerülne megállapodni ezen a téren, még akkor is, hogyha pillanatilag 470 módosító indítvány áll előttünk, azért nagyon remélem, hogy sikerül előrelépnünk, és előkészítenünk a tárgyalásokat. Köszönöm a kollégáknak a módosító indítványaikat, mert végül is erőteljesen képviselik a kollégák kötődését ehhez, az, ehhez a jelentéshez, és tükrözik mindazokat az elvárásokat, amelyek a tagállamokban léteznek. azok a tagállamok, amelyek egy európai pártba kerülnek, nyilván a sajátjukban is megmaradnak, de ami a finanszírozást illeti, már nem fognak számítani, ugyanis ebben az esetben a politikai pártok maximális részvételt kellene, hogy biztosítsanak mindenütt, hogy maximálisan finanszírozhatók is legyenek. Köszönöm szépen. Február 19-én fogunk szavazni, de el kell mondanom azt is, hogy ha még egy utolsó találkozóra szükség lenne, hogy egyszerűsítsük a megoldást, akkor egy dátumot kellene megállapítanunk egy rendkívüli ülésre a februári Strasburgi plenáris során. Mindenesetre legyen akkor köztes ülés. Igen, erre szükség van. Mondjuk a Strasburgi hétfői napon mindenképpen kellene egy következő ülés, addig pedig találkozom majd a különböző frakciók előadóival, és megpróbálok kompromisszumos módosítókat megfogalmazni. Nos, ha más kollega nem akar hozzászólni, akkor mondjuk azt, hogy legyen rendkívüli ülés erről a témáról hétfőn, február 4-én a Strasburgi plenáris során, a szavazásra pedig továbbra is február 19-én kerülne sor. Most pedig a következő napi rendi pont a 354-ben 83-as EGK rendelet módosítása az intézmények levéltári anyagairól, illetve a Firenzei Európai Egyetemi Intézetről, de mivel már 5 óra van, először inkább szavazzunk, amiről már döntöttünk vagyis kizárólag az európai szemeszterről, ugyanis ami a demográfiai statisztikai témánkat illeti, úgy döntöttünk, hogy holnap délelőtt 10 órakor szavazunk, ha csak a koordinátorok másképp nem döntenek. A koordinátorok ülésére pedig nem ma, hanem holnap 9-től 10-ig kerül sor akkor szavazzunk az európai szemeszterről, a 2013-as növekedés vizsgálata témában. Ha készen vagyunk a szavazásra, akkor az egyes módosítóról szavazzunk először, DAF kollega a hatos bekezdésről mellette. A DAF kollega szeretne hozzászólni? Nem. Akkor aki, aki mellette van, tegye fel a kezét, kérem. de először számoljunk. Tehát ki van az egyes DAF-féle módosító mellett? Ellene? Elfogadtuk. Akkor szavazzunk a kettes módosítóról, hetes bekezdésről van szó, megint csak DAF-féle módosító, ki van mellette? ellene. Elfogadtuk, ki tartózkodik. Egy tartózkodással elfogadtuk. Következik a hármas módosító, a 16-os bekezdésről, amit visszavont a módosító megfogalmazója, úgyhogy jön a négyes, a 17-es bekezdésről, továbbra is Duff-féle, ki van mellette, ellene. Ki tartózkodik, elutasítottuk. Akkor a teljes dokumentumról végszavazás következik, ki van mellette, tegye fel a kezét, kérem. Ki van ellene? Senki. Ki tartózkodik? Egy valaki, kettő. Elfogadtuk. 12 igennel, egyetlen egy ellenszavazattal sem, két tartózkodással. Jó, akkor köszönjük Rangel kollégának a munkát, most pedig az utolsó napi rendi pontra térünk, de mindjárt megnézem, hogy ez az utolsó-e. A 354 per 83 EKG rendelet módosítása a levéltár, az intézmények levéltári anyagainak Firenzei Európai Egyetem Intézetben történő elhelyezéséről. Ahogy önök is tudják, alapvetően a 352-es cikk a jogalapja az Európai Unió működéséről szóló egyezményre utalok, és a tanácsnak kell döntenie erről. Eredetileg a kultúra és bizottság elnök asszonyával úgy gondoltuk, hogy készítsünk egy köztes jelentést, hogy ezzel keressük meg a tanácsot, de gyakorlatilag alapvetően nem igazán jó ötlet az ilyen kapcsolatfelvétel, csak akkor kellene szavazni, amikor elkészül a tanácsban a dokumentum. A gond az, hogy garanciákra van szükség a megfelelő módosításokról, amelyek jogalapot is, szilárd jogalapot képeznek, a Firenzei intézmény számára, hogy folytathassa a tevékenységét, sőt, megerősödjön. Úgy tűnik, hogy ez akkor garantálható, hogyha ami a költségeket illeti, a költségviselési terhet megosztják azok az intézmények egymás között, amelyek dokumentumokat kívánnak itt elhelyezni. Nyilván különböző intézményeket érint, ez például Olaszország vonatkozásában is. Végül a levéltári anyagot ne csak ott lehessen helyszínen megtekinteni, hanem lehessen róluk például másolatokat is készíteni. A tanács most készíti az anyagot, úgyhogy egyelőre csak egy nagyon rövid jelentést tudunk elkészíteni, addig amíg nem tudjuk megvizsgálni a tanács anyagát, mert csak akkor dönthetünk róla. Ha valaki most ehhez hozzá szeretne szólni, akkor kérem, tegye. Úgy látom, hogy nincsen hozzászóló, akkor már csak az marad hátra, hogy várjuk a tanácsi dokumentumot, hogy módosíthassuk a 354 83-as EGK rendeletet, az intézmények levéltári anyagainak a Firenzei Európai Egyetem Intézetben történő elhelyezéséről. Azt hiszem, hogy más pont nincs a napi rendünkön. Nos, ahogy már többször is elhangzott, a koordinátorok ülését ma este nem tudjuk megtartani, azért mert bizonyos gondok miatt Távszkoszki és Galtieri képviselők nem tudtak eljönni, akár a repülők miatt, akár más feladatok miatt, úgyhogy holnap reggel 9-kor kerül sor a koordinátorok ülésére 10 óráig, 10-kor szavazunk, 11 órakor viszont az ír minisztert kell meghallgatnunk. Úgyhogy addigra be kell fejeznünk a munkát. Sajnos másképp nem tudtuk megoldani Úgyhogy köszönöm a részvételüket, és lezárom az ülést.